ért el, ez sok messze túlmutatott a kitűzött célon. A regionális lefezettséggel kapcsolatban azonban el kell mondanom, hogy nem alkalmazunk nemzeti kótákat. Viszont regionális szempontból vizsgáljuk a lehetőségeket. Például ha az FC azt mutatja, hogy a földrajzi diversifikáció javul. Olaszország, Németország és Franciaország finanszírozása 55%-ról 40 alá csökkent az elmúlt két évben, és ha GDP arányosan nézzük a helyzetet, ami sokkal pontosabb képet ad, akkor a szám még ennél is különbözőbb. Görögország, Észtország, Portugália, Bulgária és Litvánia az EFSI finanszírozás top 5 kedvezményezettje GDP arányosan. Szerintem ez jó eredmény. Azzal zárnám szavaimat, hölgyeim és uraim, hogy az Európai Uniós Bank elérte a céljait, és ezt folytatni is fogja. A Juncker terv révén nagyon jelentős mértékben járulunk hozzá a növekedéshez, a munkahelyteremtéshez és az Európai Unió külső fellépéseihez. Többet érünk, mint a nemzeti értékek összege, és bizonyos EU tekintetben mi a, mindig a jó hír hozói vagyunk az EU-ban. Kitartóan támogatjuk a teljes unióban a támogatás és a beruházások mobilizálását, a strukturális kihívások leküzdésére, a kohézió elősegítésére és Európa szerepének a megváltoztatására a változó világunkban. Kiitos, pääjohtaja Köszönöm szépen. Hoyer úr, a következő Katainen biztos úr lesz, tessék. Köszönöm szépen főként Kirinszki úrnak a munkáját. Kitűnő ez a jelentés. Az EBB elengedhetetlen partnere a finanszírozásnak az infrastruktúrák területén, de a KKV-k számára és az innovációk szempontjából és más e, régiók számára és a klímafellépés, az átlá, a feltartató e, eh, közlekedés eh, kapcsán is nagyon fontos partner. Az Európai Bizottság támogatja azt az ambiciózus klímastratégiát, amit a bank dolgozott ki, és ami megfelel a párizsi megállapodásnak. A befektetések növelése főként a megújuló energiaforrásokba, az energiahatékonyságba, a körforgásos gazdaságban nagyon fontos ezen célok eléréséhez. A tanácsadó szolgáltatások a cégek számára, amelyek viszonylag új területeken működnek, mint például a külforgásos gazdaság, vagy a mesterséges intelligencia, ez is rendkívül fontos. Arra is szükség van, hogy megvizsgáljuk, hogy a pénzügyi szükségleteket eh, hogyan lehet jobban kigazítani azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyek elérhetőek. A banknak ezt mindig figyelem előtt kell tartania, hiszen a gazdaság folyamatosan változik. A Brexit eh, tekintetében fontos, hogy a bank eh, pénzügyi céljait ez ne érintse. Ahogy a korábbi pontban is beszéltünk, a külső hitelezési mandátummal kapcsolatban a bizottság dolgozik ezen az EBB számára 2020 után. Nem kell mondani, hogy az EU érdekeinek elősegítésében külföldön az EBB továbbra is sokat fog tenni, és a 2030-as program kidolgozásában is elnök. Köszönöm szépen Katájnán biztos úrnak. A következő hozzászóló Dartmouth úr lesz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Shakespeare után szabadon azt mondanám, hogy dicsérni jöttem az Európai Beruházási Bankot, nem temetni. Az Európai Beruházási Bank nagy eltökétséggel és a hajtja végre a kereskedelmi banki gyakorlatot, ez valóban imponáló. kép az EBB mérlege erősebb, jobban áll, mint a Deutsche Banké. Mi is érintettek vagyunk, a brit kormányzatnak 16%-os részesedése van az EBB-ben, ennek könyvértéke 39 milliárd euró. Szeretnénk, hogyha ez meg is maradna. Éppen ezért roppant fontosnak tartom, hogy a kereskedelmi elvekhez és gyakorlathoz tartsa magát az LBB, és ezt ne vizezzék fel, vagy korlátozzák politikai célok érdekében. Követelik azt, hogy politikai szempontok érvényesüljenek a mm, kihelyezések során, ennek ellen kell állni, főként akkor, hogyha ezek a zöld pártok köréből érkeznek. Eh, eh, Köszönöm szépen, Dartmouth úr. Következő hozzászóló az EPP nevében Deutsch úr. Másfél perc. Ma szót, eh, tisztelt elnök asszony, elnök úr, tisztelt biztos úr kedves kollégák! nem az ilyenkor szokásos udvariasság jegyében szeretném azt elmondani hogy gratulálok pirinski úrnak a jelentéstevőnek kiemelkedően sznvonalas munkát végzett. egy olyan jelentés fekszik most az európai parlament asztalán amelyik kiválóan foglalja össze az európai parlamentnek az elmúlt években a költségvetési ellenőrző tevékenysége során az európai beruházási bank működését illetően megfogalmazott ajánlásait és ugyancsak megfelelő módon jelennek meg az európai számvevőszék éves jelentésében a bank működését javtó szándékkal megfogalmazó e, kritikák. az európai beruházási bank működésében a jelen jelentésben is feltárt problémák hiányosságok mellett is azt lehet mondani hogy a bank megfelelően működik. két fontos kérdést szeretnék röviden emlteni egyrészt azt amit pirinski kollégám már emltett természetesen az európai beruházási bank egy bank és természetesen lehet magyarázatokat találni az unión belüli hitelezési támogatási pénzkihelyezési politikájának az aránytalanságait illetően de egy mégolygó magyarázat sem oldja meg a problémát. nem lehet olyan helyzet amely helyzetben az európai unió two thousand and four előtt már tagsággal bró fifteen országába koncentrálódik az európai beruházási bank kihelyezési politikája és végül de nem utolsó sorban az unión kvüli e, hitelezési politikában a nyugat balkáni térség előtérbe helyezését tartjuk rendkvül fontosnak. Köszönöm szépen, Ayla Sender asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Katainen urat, illetve Hoyer urat is üdvözlöm. Örülök, hogy eljöttek ma hozzánk. Gratulálok Pirinski kollégánknak is ehhez a jelentéshez. Az évek eh, során felhalmozott tudását, bölcsességét beletette ebbe a jelentésbe. Hogyha arra gondolunk, hogy a a számvőszék is leadja itt majd az területét Három pontot szeretnék megelmíteni. Területi szempontból Hoyer úr, ha jól értettem, ön azt mondta, hogy fontos erőlépések történtek 2017-ben már öt országról beszélt, amelyek a legtöbb eszközt kapták. Spanyolország és Olaszország is profitált ebből. Itt van a migráció kérdése. Afrikában eh, is van gond közel-keleten, de főként Afrikában és a mikrohitelek, a mikrovállalkozások számára, ezek úgy néznek ki, hogy a bank sok szerződést kötött ezzel kapcsolatban, ennek örülünk, de hogyha ezt a gyakorlatban megvizsgáljuk, akkor szinte nulla itt ezeknek a hatása, és emiatt aggódunk, hiszen az EBB-nek a fejlesztési politikára is koncentrálnia kell. Innováció a következő pontom. A startupok számára is kell finanszírozás. Meglepett engem az, hogy azok a munkahelyek, amelyek létrejönnek a projektek által, ezeket a munkahelyeket nem mérik. Ez meglepett, nem tudjuk, hogy mennyire voltak hatásosak a projektek, Ez is figyelemekre nem venni. Elnök, köszönöm szépen. Kérnék mindenkit arra, hogy tartsák be a hozzászólási idejüket. A következő hozzászólunk az ECR részéről Csárnecki úr egy percre. Tisztelt elnök asszony! Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Először is ki kell jelenteni, hogy az önök bankja inkább a politikákat fogadja, nem pedig azokat létrehozza. Itt van a klímapolitika, ezek erről is a tagállamok döntenek, ezen kívül az Európai Beruházási Bank a saját irányelvei alapján működik, de a jogalkotó mandátuma alapján és az FC, a Juncker terv 25% a saját politikánál, és 14 a Juncker tervnél. Ezek olyan adatok, amelyek sokat mondanak. Egy fenntartást szeretnék még kifejezni. Azok a projektek, amelyek tényleg többletörtékkel rendelkeznek a helyi lakosság számára, ezekről is eh, beszélt Néha ez kicsit vitatott, néha az a helyzet, hogy a klímacélok, hogyha ezeket szigorúan vesszük, ezek nehezítik a befektetéseket. Köszönöm szépen a figyelmüket, elnök, köszönöm szépen Csárnecki úrnak, következő hozzászóló az ALDE részéről, Ali úr, két percre tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. <clears throat> Biztos úr, elnök úr, kedves kollégák, előadó úr. Először is hat gratuláljak az előadónknak, Pirinszk úr kiváló jelentést készített. Az EBB Feladata az, hogy stratégiai beruházási segítséget nyújtson a munkahely teremtő és az unió céljainak megfelelő projektekhez. Az egész EBB csoport 2015-16 során 540 milliárd euró értékben támogat támogattak projekteket, több mint 2%-ára rúgott ez a GDP-nek. Az volt a terv, hogy 2025 5 millió munkáját hoznak létre. 2017-ben sikerrel teljesítették az uniós politikák támogatását, ahogy azt az operatív terv is egyébként részletezi. 70 milliárd eurónyit kölcsönt helyeztek ki, ennek 90%-át az unión belül négy stratégiai terület, a innováció, infrastruktúra, környezetvédelem, illetve a KKV-k. Ez volt a négy terület. 40%-ot kaptak a KKV-k a teljes összegből, ami megfelel az ő szerepüknek, hiszen ők adják az európai gazdaság gerincét, ahogy azt sokszor elmondtuk már. Örülünk annak, hogy az Audit Bizottság valóban ilyen véleményt adott ki, és ezzel egyet is értünk. A bank pénzügyi pozíciójára vonatkozó és cashflowjára vonatkozó jelentések valóban úgy tűnik, hogy megfelelnek a valóságnak. A hosszú távú célokat pedig teljesíti az EBB a tevékenységes során. Annak érdekében, hogy a gazdasági felendülést felgyorsítsuk, és bizonyos gazdasági ágazatokat és földrajzi területeket a felzárkózásban segítsünk, az európai beruházási banknak stratégiai befektetéseket kell eszközölniük. 270 milliárd eurót helyeztek ki az EFSI keretében. Ezzel a célokat azt hiszem, hogy már részben el is értük. Persze, az átláthatóság terén lehetne további javulást elérni, de már most is jobb a helyzet, mint az volt, ahogy azt az irányító bizottságnak mi is javasoltuk, és örülünk annak, hogy hozzáférünk a különböző testületek jegyzőkönyveihez. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Most pedig Tarand úr másfél percre. Köszönöm szépen. Nem fogom értékelni az Earl of Darkness által megfogalmazott összehasonlítást az kereskedelmi bankok és a Deutsche Bank között. Örülök, hogy nem a Danske Bankhoz hasonlította az Európai Beruházási Bankot, ami nagyon sötét ügyekben volt ö, részes. Szeretném, Hoyer úr, az ön tagadása ellenére azt látni, hogy az Olaf mit mondott a Volkswagenhez fűződő kapcsolatuk, az a Volkswagen Gate botrányban való szerepükről. Erről nem hallottam őt szólni, de szeretném. Végül azt szeretném mondani, hogy a a beruházás ellentéte, az egy új kifejezés, az beruházás hiánya a nem megújuló energia szektorokban rendkívül hasznos lenne. Köszönöm szépen, Tarand úr. Most pedig a GUA nevében Flanagan úr két percre. Few reservations, it's... Néhány fenntartással olyan jelentés az, amit tudok támogatni, úgyhogy jó munkát végzett Pirinszki úr. Az EBB az egyik sikertörténet az EU-nak, és az elmúlt években különösen jó volt látni azt, hogy egyre több kis és középvállalkozásba ruházott be egy olyan területbe, amit az átlag bankrendszer súlyos mértékben elhanyagolt, nem csak az én országomban, hanem EU szerte az állampolgároknak mindig meg kell magyarázni, hogy miért annyira nehéz például Írországban finanszírozáshoz jutni a legjobb kis cégeknek is. A legalapvetőbb felelősséget sem vállalják a bankok ezen szektor irányába. Pedig szükségünk van a tőkeinjekcióra, már csak azért is, hogy ne sokkal ö, kétségesebb az e KB beruházásokra kelljen, hogy hagyatkozzanak. Az EBRC-hez kapcsolódó beruházások csökkenése 2017-ben Írországban a jelentős lépést jelentenek egy sokkal ambiciózusabb értékesítési, na jó, akkor ezt most lefordítom önöknek. Az EBB beruházás Írországban folytatódnak, 2017-ben nagyobb sikerre járva, de ez a pusztítás, amit itt végeznek, ez a nem rendszer szintű bankok tevékenységének köszönhető, amit az EKB az ír kormányra erőltetett fenyegetéssel, 19 milliárdot már elpusztítottak, és még 12 milliárd erre a sorsra fog jutni, és mindezt az ír kormány tiltakozása nélkül tették meg. Még egyszer gratulálok Pirinszki úrnak a jelentéséhez, az EBB-nek a munkájához. Remélem az LKB e is egy kicsit odafigyel arra, hogy a társuk mit csinál. Flanagan. Köszönjük szépen Flanagan úrnak. A következő hozzászóló az ENF nevében Anemans úr lesz. Egy percre, kedves kollégák! A EBB nem lehet a politikai divat jelenségek kivitelezője. Az EBB-nek be kell fektetnie e, a zöld befektetésekbe, de már így is elég sokat fektettek be. A bizottság a 20%-os befektetési céljával sem ért egyet. A lemaradt területeken kell befektetni, itt néha rosszak az infrastruktúrák, az intézményes feltételek, agyelszívás van. A piaci infrastruktúra modernizálása nem az EBB feladata, hanem ez inkább a piac feladata. Az EBB-nek főként egy olyan banknak kell lenni, amely megfelelő projekteket tudja társfinanszírozni, és nem pedig egyfajta politikai ö, eszköznek kellene lennie. Köszönöm szépen, Anemánsz úr! A következő hozzászóló. Gressle asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt alelnök úr, eh, Hoyer, alel, Hoyer elnök úr, kedves kollégák. Örülök annak, hogy itt vannak, és nem akarok eltérni a témától. Tudjuk, hogy nagyon fontos erőlépéseket tettek a bank irányításában, ezért hálások vagyunk, de mégis lenne egy javaslatom, mert egy-két dolog azért hiányzik. Az átláthatóság és igazi elszámoltatóság kötelezettség az EBB tevékenysége során, főként a mi irányunkba, és eh, szeretnék eh, az EBB részére megfelelő időt szakítani a szakbizottságban. Az átláthatóságra szükség van operációs szinten is. Úgy gondoljuk, hogy az elszámoltatási kötelezettsége, vagy beszámolási kötelezettsége igazából csak kis szép füzetekből áll az EBB-nek. Kíváncsiak lennénk arra, hogy pontosan mennyi igazgatási költségük van, az egyes folyamatok mennyibe kerülnek, és szeretnénk még egy monitorozást is az EBB által finanszírozott projektek esetében. Szerintem ez eléggé érdekes lenne, azt láthatnánk. Az is jó lenne, ha tudnánk azt, hogy mennyi privát eszközt kap az EBB, mert az a benyomásunk, hogy az állami bankok általában állami pénzeket használnak fel, és ezért eh, itt egy kicsit lenne még lehetőség javításra. Aztán a nők támogatása jó az, hogy hét férfi kísérte önt el, vagy hét férfi van ön körül, de jó lenne, ha nők is lennének ön körül. Köszönöm szépen, Greszle asszony. A következő hozzászóló Liberácki úr lesz másfél percre. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt Hoyer, elnök úr, a nők kótájáról uh, nem fogom kérdezni, a bankügyeknél maradok. Pirinszki úr kitűnő jelentéstevő volt, úgy tűnik, hogy egészséges ez az intézmény, amely teljesítményre orientált, úgy tűnik, hogy uh, a céloknak megfelelően működik, a tevékenység eh, megfelelő, tehát befektetési bank részéről. Egy befektetési beruházási bankról van szó. Szeretnék rámutatni arra, hogy az EBB a növekedést és a fejlesztést támogatja, és így vannak elvárások is vele szembe. Az FC és az EBB eszközök eh, összekapcsolása mellett várjuk azt is, hogy magánpénzeket is bekapcsoljanak, tehát az úgynevezett blind, blended uh, financingra lenne szükség. 2017-ben a földrajzi egyensúly javult, de mégis lenne egy kérésem önhöz. Nem a tanácsadás tekintetében, hanem inkább a modern eszközök ismeretével kapcsolatban azon országokban, ahol ezek még nem annyira elterjedtek, és köszönöm szépen, hogy plusz 7 másodpercet kaptam elnök asszony. Köszönöm szépen, Liberácki úr. A következő hozzászóló Máriász úr egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hoyer úr, Hallgatni arany, ahogy ezt a mondás is tartja. A Fraportról nem szólt egy szót sem, pedig konkrét kérdést tettem fel ezzel kapcsolatban. Külföldi befektetők kapnak pénzeket enektől, értem a saját pénzüket fektetik be ahhoz, hogy megvásárolják az á, görög államvagyont. Az aténi repületérrel kapcsolatban az önöktől közvetve kaptak a 20 éves szerződés meghosszabbítására. A tech másfél milliárd e, eurót kapott. Katainen úr nem tudta önöket önt megvédeni, mert a, a KKV-k is kaptak ugyan pénzt, de hát ez apró pénz. Az 200 80 milliót kapott a Fraport, 150 milliót kapott a görög távközlési cég, azaz a Deutsche Bank, 300 milliót egy francia multicég, az Open Fespa, amely egy gáz, földgáz cég. Az FC-ből a Tech is 700 milliót kapott. Ezért állnak olyan jól a dolgok Görögországban, papíron. Mi kaptuk a pénzt papíron, de nemzetközi multicégek kapták ezt. Igazából nevezzük nevén a dolgokat. Van Nistelrooy. A következő hozzászóló Van Nistelrooy úr. Elnök asszony, Olyan elnök úr, biztos úr, lenne néhány megjegyzésem a regionális politika szempontjából. Én vagyok az EPP koordinátora a Regi Hoyer úr beszélt arról, hogy egyensúlyt kell létrehozni Európában a válság után, hiszen 2017-ről beszélünk. Az a feladat, amit továbbra is el kell végeznünk, és Pirinszkó jelentésében én jónak tartom azt, hogy a territoriális dimenziót jól elmondták. Ez továbbra is nagyon fontos Európában. Második pont, az, ön tanácsadó, az önök tanácsadói feladata. Már tényleg beszéltünk a az Invest EU-ról, arról az új központról, ami létrejön így, de sokkal többet kell még tenni. Itt van még a Jasper program a régiók számára. Azt látom, hogy itt van egy kis lassulás, teszünk bele pénzt, vannak ott tanácsadók is, akiket mi biztosítunk önök által, de már ez nem annyira hatékony, mint korábban. Az Invest EU által lehet, hogy ezt lehetne gyorsítani. A harmadik pont, kevesebb exkluzív eh, helyük van az Invest EU-ban, hiszen önöknek több partnerekkel együtt eh, eh, dolgozniuk, várják a kezdeményezéseket. A biztos azt mondta tegnap, tegnap, hogy az Invest EU sokkal inkább politika irányságú lesz. Erről kell beszélni. A Jesperről is szeretnék többet tudni még. azt mondja, is igaza van. Az irányítási aspektusokkal kapcsolatban tényleg valamit tenni kell. Köszönöm szépen, Van úr. Az utolsó hozzászólónk Kelly úr lesz, tessék, másfél perc. Köszönöm szépen. Hoyer úr nem gyár gyakran az Európai Parlamentben, de örülök ennek külön, hogy ma itt van, és végig maradt a vita során. Azt hiszem, hogy érdekes vita ez. Az Európai Beruházási Bank munkáját dicséret illeti, hiszen a befektetések megerősítésével növekedést indítottak be Európában. Imponáló számokat hallhattunk. Azt hiszem, legfontosabb, hogy segítették az Európai Uniót a recesszióból való kilábalásban az elmúlt években, és Dublinban is nyitottak egy irodát két évvel ezelőtt. Murphy úrnak is eh, gratulálnunk eh, kell, aki az iroda vezetőjeként jó munkát végez. Katainen úr több eh, szemináriumot szerveztett FC ügyben a választókörzetemben. Ez óriási siker volt nálunk Írországban. Örülök annak, hogy az Ipari Bizottság előadójaként el tudtam azt érni, hogy az e-, Invest EU program jelenlegi formájában tovább folytatódhasson. Szeretnénk, hogyha a KKV-kra nagyobb hangsúlyt helyeznének a jövőben. Egyetértek az előadónkkal, amikor azt mondja, hogy a tanácsadói szolgáltatás még fontosabb a KKV-k számára, hogy lássák, hogy mik a font, konkrét lehetőségek. Jó munkát végeztek, a Brexit persze kicsit bonyolítja a dolgokat, jó lenne, hogyha a britek kilépése által hagyott ült a többi tagállam valóban betölteni. Köszönöm. Kiitos edustaja Kelly. Sitten varsinaisen puheenvuoron lisäksi on... Köszönöm szépen. Rátérünk a spontán felszólalásokra. Zdrojevski úr lesz az első egy percre. Nagyon szépen köszönöm a szót. A legfontosabb pontok. Az EFSZ-nek jó a hatása, és ennek örülünk is, de az igazi többszöröző erő nem olyan lett, mint amilyennek azt terveztük. Lehet, hogy túlságosan optimisták vagyunk. A földrajzi különbségek csökkentek, de továbbra is ez túl lassú. Aztán a befektetés az űrtechnológiákba. Itt sokkal többet kell tennünk. Nagyon fontos a tervezés. Ez persze nem kritika, amit hallottunk, az nagyon érdekes volt. Az elnök úr 3%-osan átlépte a beszédidejét, 60%-a többet beszélt Katainen úr, kicsit pontosabban kellene mérni az időt. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Még egy valaki kíván szólni, Polcsák úr, tessék. Szóval, Köszönöm szépen. Az Európai Beruházási Bank helyzetével kapcsolatban stratégiai területre, fenntartható növekedésbe és munkájteremtésbe kell befektetni. Ez nagyon fontos a kkv számára és a régiók számára is, amelyek lemaradtak. És Fontos támogatni az egyensúlyt és a területi kohéziót. A KKV-król beszélve, az éves jelentésre visszatérve az EBB beruházásainak 40%-a a KKV-k felé irányul. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a célt sikerült elérni. Azt kérem, hogy legyünk nagyon óvatosak a finanszírozás, a hitelezéssel kapcsolatban. Ez legyen hatékony, de a pénzügyi piacok jelen pillanatban nagyon ingadozóak, úgyhogy óvatosnak kell lennünk, és ez még eddig nem hangzott el. Ja, nincs itt erust... Köszönöm szépen, Polcsak úr. Most pedig megadom a szót Katainen biztos úrnak. asszony szeretném Kelly úrnak a munkáját elismerni a választókörzetében, nem volt az egyetlen, de az ő munkáját szeretném példaként állítani. Pont erre van szükség, hogy a cégek, az állampolgáraink lássák, hogy mi a realitás, hogyan tudnak az Európai Beruházási Bank támogatásából hasznot húzni, hiszen mindig ott van a kockázata annak, hogy az emberek nem tudják, hogy mi áll a rendelkezésükre. Az európai intézmények és pénzügyi eszközök nem könnyen érthetőek, mint mondjuk a helyi bank hitele, ezért kell terjeszteni az információt róluk. És néhány tagállam, néhány régió azért tudott többet profitálni például az EFSI-ből, mert vagy aktív politikusok, vagy aktív közhatóságok működtek közre, és mondták el az állampolgároknak és a cégeknek, hogy milyen lehetőségek nyíltak meg. Köszönetet mondok a képviselőknek a civilizált, lényegre törő párbeszédért. Ez rendkívül fontos. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Katainen úr. A következő hozzászólunk Hoyer úr lesz, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kicsit dilemában vagyok. Azért, azért kritizáltak, mert sokat beszéltem, aztán pedig 20, választ, 20 kérdést kaptam, amelyre pontos választ kellene adnom. Kérem, bocsássák meg, hogy nem mindegyikre fogok válaszolni, de hamarosan mindegyikre választ kapnak írásban. Néhány általános megjegyzés. Úgy gondolom, hogyha valakinek az a benyomása, hogy az ő országa egy ezrelékkel kevesebbet kapott, az panaszkodik a helyes elosztás miatt. Az EFSI projektekről beszéltem általánosságban, minden EBB projekt esetében a hitelezés szétoszlás a következő első Görögország, második Ciprus, utána következik Horvátország, a végén pedig az ötödik helyen Lengyelországgal. Ez annyira rossz lenne? Szerintem ezt várják pontosan tőlünk. Tehát szerintem erről lépést teszünk ebben a kérdésben. És a második pont, az infrastruktúrát nagyon gyakran hallottam a vitában. Az Európai Uniónak gondja van az infrastruktúrával, az infrastruktúra minőségével. Mi nem fektettünk eleget be az infrastruktúra fenntartásába, ami strukturális módon csökkenti az infrastruktúra minőségét. Ebbe bele kell fektetni. Persze vonzóbb új dolgokat építeni, mint a régieket fenntartani, de hát ezzel is foglalkoznunk kell. Volt egy nagyon érdekes kérdés a Sender asszony részéről a startupok esetében. Súlyos gond van a startup finanszírozás kapcsán. Tény az, hogy 75%-a minden finanszírozásnak bankból következik, és nem pedig a tőkepiacról. Az USA-ban ez pont fordítva van. És pontosan ezért, amikor intelligens, intelligens feltaláló valami újat talál ki, egy új terméket fejleszt ki, akkor nagyon sikeres lett a startup szakaszban, viszont a továbbiakban nincs elegendő eszköz. Én szeretném, hogyha az EBB-nek is lennének további tevékenységei ezen a területen, mert nagyon rossz látni azt, hogy a nagyon ígéretes termékek elhagyják Európát, és tovább fejleszték ezt majd nagy pénzekkel más kontinenseken. Egyébként a munkahelyteremtési hatása a tevékenységünknek, ezeket eléggé pontosan mérjük. Lehet, hogy ezzel kapcsolatban majd adunk egy-két adatot önnek. Például az elemzésünk azt mutatja, hogy 2018-ban a 285 ezer KKV-t támogattunk, és 3,9 millió munkahelyet teremtettünk. Lehet, hogy hangosabban kellene hangoztatnunk ezeket az adatokat, hogy nagyobb legyen az önbizalmunk. A finanszírozás, a hosszú távú finanszírozás. Hölgyeim és uraim, néhányan bennünket kereskedelmi bankként, mások politikai eszközként tekintenek ránk, mindkettő vagyunk. Néhány területen kereskedelmi bankként kell felmérnünk, hiszen a tőkepiacokon erről finanszírozzunk, meg kell szereznünk a befektetők bizalmát, különben nem fognak nekünk 60-70 milliárdot adni. Másrésztről viszont egy közcélt szolgálunk, a céljainkat önök, illetve a tanács és a bizottság szabják meg. Ez azt jelenti, hogy össze kell egyeztetnünk egy közintézmény feladatát a kereskedelmi fellépéssel, illetve a piaci szakértelemmel, és szerintem ebben egészen jók vagyunk. Az átláthatóság kérdése, Gressle asszony, én osztozom az ön nézetében, és szerintem itt sikerült előlépni, de lehet ez még jobb is persze. Van egy dolog, illetve két kis dolog. Az első, kérem gondoljanak arra, hogy az EBB egy nagyon karcsú intézmény, 3500 emberünk van, ez soknak tűnik, de viszont sokkal több mindent teszünk, mint a kétszer többet teszünk, mint a Világbank, és nyolcszor többet, mint az Európai Ügyépítés és Fejlesztési Bank. A Világbanknál 18 ezeren dolgoznak összehasonlításképpen, tehát eléggé karcsú intézmény vagyunk, azzal is a bennünket, hogy nem vagyunk láthatóak minden Európai Uniós tagállamban. Igen, megpróbálunk a lehető leghatékonyabbnak lenni, és kérem, lássák azt, hogy mi próbálunk láthatóvá válni mindenhol, de a költségcsökkentés, vagy a költségek megőrzése nagyon fontos számunkra. Utolsó szavam, Gressler asszony, a nemek esélyegyenlősége, nyitott ajtókat dönget, amint, amikor egy új javaslat érkezik, és valaki egy nőt javasolnának a tagállamok, azt én örömmel fogadnám. Spanyolország pontosan ezt tette, de jó lenne, hogyha ez még inkább megtörténne. De ez nem a mi kezünkben van, ez kizárólag a tagállamok kezében van. Amikor a legmagasabb szintű menedzseri munkatársainkról van szó, akkor az elmúlt hét év alatt, amióta én itt a banknál vagyok, sikerült előlépnünk. Korábban 18%-ról 26%-ra növeltük a nők arányát. Persze nem lehet ezt egyre a másikra megtenni, hiszen van egy karrierfejlődés is, de megélhetem, hogy minden egyes személy döntésben meghozunk, amíg nem vagyunk diszkrimináló jellegűek, támogatni fogjuk a e, nőket. Köszönöm szépen, főigazgató úr. Nem tudom, hogy azt akarta Ezdrojevski úr, hogy ön kevesebbet beszéljen, lehet, hogy azt akarta, hogy Katajnán úr beszéljen többet. Most pedig megkérem a jelentéskészítőnket, Pirinski urat, hogy zárja le ezt a vitát. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is természetesen hadd mondjak köszöntet mindazoknak, akik dicsérték a jelentést és a munkámat. Rámutatnék, hogy a szakbizottság egésze együtt készítette ezt a jelentést. Amit Hoyer úr is kiemelt, úgy érzem, hogy a nagyobb átláthatóság, nagyobb elszámoltathatóság, ez nagyon fontos fejlemény, azt hiszem, hogy ezzel elégedettek lehetünk. Visszatérnék a földrajzi kérdés körhöz is. A jobb földrajzi eloszlás irányába mozdultak el dolgok, ugyanakkor a 80-10 százalékos megoszlás nyilván nem fenntartható, tehát ez úgy tűnik, hogy továbbra is kihívás, amihez fel kell nőni a banknak. Végezetül hadd említsem meg, hogy az a vita, amit ma itt folytattunk, az a tény, hogy Hoyer úr ennyire nyíltan reagált a felvetéseinkre, azt hiszem, hogy nagyon jó jel a jövőre nézve. Köszönöm. Köszönjük szépen Pirinszki úrnak a vita lezárását. Ezzel ezt a vitát lezártnak tekintjük, és a szavazásra holnap kerül sor. Egy rövid bejelentésem lenne. A politikai frakciókkal egyeztetve az elnökünk a következő napirend változtatási javaslatot nyújtsa be csütörtökön. A togói helyzetről szóló vita egy későbbi ülésre kerül elhalasztásra. Van-e valakinek ellenvetése? Úgy tűnik, hogy nincsen, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. tovább léphetünk. Eteenpäin, ja meillä on seuraavaksi. Akkor folytassuk a napi rendőnket. A következő jelentés Gardazabal Rubia, illetve Szervema új jelentése lesz. A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló általánossá vált hiányosságok esetén az unió költségvetésének védelme. Elsőként eh, a két tevő fog szót kapni perc. Jó, el Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Egy újságíró azt kérdezte tőlem, hogy azt gondolom-e, hogy ez a rendelet szükséges, és azt mondom, hogy igen, abszolút, de volt már sok vitánk az emberi jogi jogsértésekről, és azt láttuk, hogy a jelenlegi eszközök nem eléggé hatékonyak és lassúak. Az Európai Unió közös értékeken alapszik, amiket meg kell védenünk állampolgárként és tagállamként egyaránt. Nem egy alakárt Európa ez, ahol csak azokat a jogokat válogatjuk, amik tetszenek, és a kötelezettségeinket nem teljesítjük. Amikor egy állam csatlakozik, gazdasági, politikai, adóügyi és igazságügyi kritériumokat kell, hogy teljesítsen. Ezek nagyon szigorúak, ezért tart évekig egy csatlakozási folyamat, ha egyáltalán befejeződik. De nem jelenti ez az, hogy valaki átment a teszten, és onnantól kezdve akármit tehet. Folyamatos tesztre van szükség, hogyha hiányosságok merülnek fel, azokat ki kell javítani. Különben be kell vezetnünk egy arányos szankciómechanizmust. Az Európai Bizottság egy intelligens javaslatot tett a rendelkezésére álló eszközöket, ebben az esetben az Európai Uniós költségvetést használja erre a célja. Az Európai Bizottság elszalasztott egy nagyszerű lehetőséget, mert hogyha a két gondolatot, amiről bettem beszéltem, az emberi jogok tiszteletben tartás és az európai költségvetés védelme egyszerre valósulna meg, akkor a jogállamiságra is egy az egyben tudnánk összpontosítani. Miért? Azért, mert az Európai Uniós szerződés az emberi eh, méltóságot, a szolidaritást, emberi jogokat, igazságszolgáltatást, toleranciát nagyon fontos értékként sorolja fel a második cikkben az Európai Unióról szóló szerződésben. Ezt is kell védenünk, de kell védenünk az európai költségvetést is. Az európai szolidaritás és értékek sehol nem súlyosabbak, mint például az adókikerülés és a tisztességtelen adóverseny területén. Ezért gondoltuk azt, hogy nagyon fontos kritérium kell, hogy legyen ez is, amit értékelnünk kell, és a büntetések alapjaként használhatnánk. Beszélhetünk a szolidaritásról, hogyha az adóügyi igazságtalanságok felől elfordítjuk a tekintetünket. Széleskörű vita folyt mindennek a hat, ennek a rendetnek a hatájáról, és három fő témára összpontosítottunk, az egyik a végső kedvezményezetek védelme. Ha az európai költségvetésen keresztül büntetéseket foganatosítunk, akkor nagyon fontos, hogy óvatosak legyünk a mechanizmusokkal, és a jogsértőket sújtsák a szankciók, nem a végső kedvezményezetteket. Ezért nagyon sok technikai szakértő segített nekünk a, a jel, tervezet kidolgozásában, hogy a végső kedvezményezetteket ne büntessük. Aztán a szakértői panel. A döntéshozatal nagyon kényes folyamat lesz az Európai Bizottságnak, minden információ a rendelkezésére kell, hogy álljon, hogy egy észszerű, objektív döntést tudjon hozni nem lehet hogy ezt a politikát folytatnunk, úgyhogy egy szakértői panelre van szükség, ami tanácsot ad az Európai Bizottságnak. A harmadik pedig az Európai Parlament szerepe. A bizottság javaslata szerint mi mindössze megfigyelők lettünk volna, de hát itt értékekről beszélünk, és a költségvetésről, és mi az egyik költségvetési hatóság vagyunk, épp úgy, mint a tanács, úgyhogy hangot és a szavazati jogot is szeretnénk. Ma reggel a miniszterelnökünk Pedro Sánchez azt mondta, hogy elérkezett az ideje, hogy megvédjük azokat az értékeket, amik egyedivé teszik az európai projektet. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Szárama úr lesz, ugyancsak négy percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr! A demokrácia soha nem egyértelmű soha. Ezt ne felejtsük el soha egy pillanatra sem. Az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb előfeltétele a demokrácia fenntartásának az nem más, mint a jogállamiság. Ha a jogállamiságot megkérdőjelezzük, akkor ezzel tulajdonképpen Pandóra szerencéjének a kulcsát adjuk oda mások kezébe. A demokrácia ugyan soha nem tökéletes, ezt tudjuk. A választásokon alapuló demokrácia eredményeképpen ö, olyan politikusok olyan embereket jutatunk vezető pozícióba, akik szeretnék ezt a kulcsot, Pandora Szenciának a kulcsát kezükben tartani. Például a médiát is megpróbálják befolyásolni, hogy az újságírók ne kritizálják a hatalmon levőket, vagy ezek a politikai vezetők lehet, hogy olyan jogszabályokat fogadnak el, amelyek egyre nehezebbé teszik a civil szervezetek számára, hogy folytassák a munkájukat, és kifejezik a véleményüket. Mindezáltal ezek a kormányok és vezetők egyértelműen aláásnák a jogállamiságot, ami mégiscsak a demokrácia a legfontosabb központi pillére. Sajnos, kedves kollégák, ez igazából az Európai Unión belül egyes tagállamokban folyó gyakorlat tényszerű leírása nem egy antiutópia. Ha meg akarjuk tehát őrizni a demokráciát, akkor a jogállamiságot kell óvnunk fájdalmasan világos már évek óta, hogy a meglévő jogi mechanizmusaink az Európai Unióban nem állítják meg az érintett kormányokat, nem tartják őket vissza attól, hogy elinduljanak ezen a veszélyes úton. Ezért olyan fontos ez az előttünk fekvő jogszabály, azért, hogy a konkrét intézkedésekkel tudjuk az érintett tagállamokat visszafogni. Ezért az Európai Bizottság bölcsen az Európai Parlament javaslatát követve egy együttdöntési költségvetési javaslatot tett le az asztalra. Ahhoz, hogy az Európai Unió a pénzügyi érdekeit megvédje, amely a jogállamiság hiányossága miatt felléphet, az Európai Unió megfelelő intézkedéseket vezethet be, beleértve a az uniós támogatások kifizetésének felfüggesztését, csökkentését, avagy módosítását, attól függően, hogy mekkorák ezek a hiányosságok. Öt dolgot hadd hangsúlyozzak ezzel kapcsolatban. Az első, ennek a javaslatnak a jogalapja a pénzügyi rendeletben keresendő, nem a hetes cikkben. Ez ugyanis az Európai Unió költségvetését védi, az uniós adófizető polgárok pénzét. Egy olyan szabályt szeretnénk, amely minden tagállamra egyformán vonatkozik, hiszen bármely tagállamban bármikor veszélybe kerülhet a jogállamiság. 3. Az uniós támogatások kedvezményzetjeit, a civil szervezeteket, a kutatókat, az átlag polgárokat kívánjuk védeni. Fontos, hogy a csökkentések őket ne érintsék hátrányosan. Négy. Általános jogállamisági hiányosságokról beszélünk, az kell ehhez, hogy valóban egyértelműen alássák a jogállamiságot, mielőtt ezt az eljárásba indíthatnánk. Végül öt, a parlament jelentés szerint a tanácssal egy hatáskör, egyforma hatáskört kap az együttdöntési eljárásban. Ezekkel a szavakkal remélem, hogy minden kollega alaposan áttanulmányozza ezt a jelentést, és biztos vagyok benne, ha így járnak el, hogy támogatásukra érdemesnek találják, és ezzel a háromoldalú megbeszélésekre megfelelő felhatalmazást kapunk, hiszen ma Európában semmi sem lehet fontosabb, mint a jogalmiság megóvása, megvédése. Végül, de nem utolsó sorban Hadd mondja köszönetet a társ előadómnak, Gárdél Zabál asszonynak, akivel valóban kiváló volt a közösen végzett munka. Köszönöm. Kiitos edustaja Sarvamaa. Ja sitten kansalais... Köszönöm szépen, Szárvama úr. Most pedig a Libe Szabizottság nevében Szargentini asszony következik. Köszönöm szépen, e, elnök asszony. Örülök annak, hogy Terik Ábrez zöld kollégámat tudom e, képviselni. Igazából ő a Libe szabadsági e, jelentéstevő. Meg van arról győződve, hogy fontos ez az eszköz. Egy új eszközünk lesz arra, hogy a tagállamokat figyelmeztessük ez az állam polgárok számára is egy eszköz. Az európai támogatásokat a jogállamiságtól a polgári jogok figyelembevételétől tesszük függébe. Ez egy olyan eszköz, amire tényleg szükség van ahhoz, hogy az Európai Unió jól tudjon működni. Tudom, hogy a sok olyan európai tagállam van, főként Magyarország, amelyek megúszszák a régi módi agit poppal. Nagyon fontos az, hogy előtérbe kerüljenek a polgári jogok, ezek benne vannak az emberi jogról szóló nyilatkozatban is, ezek nem csak a jogállamiság része, nem, ezek a jogállamiság mellett állnak. Arra kérném, hogy a LIBE szakbizottság módosítását, a 27-est még jobban támogassák, még jobb lesz így ez a jelentés. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és örülök, hogy a bennünket arra, hogy Terik Ábrász úr munkája a Libe vélemény. Most pedig a következő hozzászólónk Öttinger biztos lesz. Tisztelt Elnök asszony, tisztelt képviselők! A bizottság szeretne mindenkinek köszönetet eh, mondani, aki részt vett ebben a munkában, főként a két eh, jelentéstevőnek, de önnek is, Szergentini asszony, köszönetet mondunk a nagyon szakszerű és alapos, jó eh, munkáért. és örülünk, hogy javítani kívánják a munkánkat. Ezt köszönjük. A bizottságnak javaslata van itt arra vonatkozólag, hogy a költségvetés meg lehessen védeni általánossá vált jogállamisági hiányosságok esetében. A jövőben tehát ez egy eszköz lesz, amelyel Európát, a költségvetését meg lehet védeni a hinyasságok, a korrupció, a csalással szemben a lehető legjobb módon. Az Európai Parlament erős támogatása szükséges a további tegyelások számára. Igazából már régen kellene ez az eszköz, az, hogy ezt most javasoljuk, az egy logikus lépés. Ha megnézzük azt, hogy mennyi programot támogatunk a költségvetésből, milyen összegeket hagyunk jóvá, hogyha a partnerekkel vita van, a kedvezményezetekkel, a régiókkal, városokkal, tagállamokkal vita van, és ez bírósági eljáráshoz vezet, akkor szeretnék, hogyha minden tagállamban szeretnénk, hogyha a bíróságok függetlenek lennének, hogyha lehetne bízni bennük, ha lehetne bízni abban, hogy a jogállamiságot mindenhol feltétel nélkül alkalmazzák. A tagállamoknak már most is bizonyítaniuk kell azt, hogy az előírásaik, eljárásaik az EU pénzek felhasználásakor hatékonyak, és megfelelő védelem van a visszaéléssel vagy a csalással szemben. Mi ezzel a javaslattal erősítjük az eszköztárunkat, Európai a Unió tehát erősíti a tekintélyt ezzel kapcsolatban. Az általános hiányosságok esetében, a jogalmiság megsértése esetében ez, eddig, ez idáig nem volt semmilyen fajta lehetőség. Az, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit védjük, ez nagyon fontos aspektus. A jelenlegi definíciója a javaslatunk hatájának ez nagyon fontos, tehát a költségvetésünk, az, a pénzügyi érdekekről, a védelméről is szó van. Nem szankciókról van itt szó, itt arról van szó, hogy megvédjük az európai pénzeket azért, hogy a költségvetés gazdaságossága szabályszerűsége európai szinten megmaradjon. Átlátható és objektív mechanizmust javaslunk az új eljárás alapján az intézkedések mindig megfelelő arányban állnak a deficit súlyosságával. Ez azt jelenti, hogyha az eszközöket csökkentjük, vagy akár teljes mértékben le is állítjuk. Ez mindig attól függ, hogy milyen fajta visszaélésre, milyen fajta hiányosságra került sor a jogállamiság esetében. Fontos az, hogy az állampolgár maga, a kedvezményezett, a kutató, az eh, egyetemista, az nem szabad, hogy kárát lássa ennek. Az állampolgárok eh, azt kaphatják a példától, amit várhatnak, mindig is a tagállamra nehezedik majd eh, a teher, a civil társadalmaink, az egyetemisták, a kutatók a kedvezményezettek eh, eh, nem eh, látják ennek kárát. Hogyha az Európai Bizottság azt feltételezi okkal, hogy van, van jogállamisági deficit, és az Európai Unió pénzügyi érdekei sérülhetnek, akkor megindhatjuk az eljárást. egy megfelelő intézkedések történhetnek ilyenkor. Figyelembe kell ilyenkor vennünk a bíróság döntését, a számvőszék jelentését, a szakértők, illetve szervezetek véleményét. Mielőtt még egy döntést hoznánk, az adott tagállamot meg kell hallgatnunk, lehetőséget kell adnunk számára arra, hogy átfogóan állást foglalhasson. A tanács mellett a parlament is szeretne ebben részt venni, szeretne részt venni a döntéshozatali folyamatban. Én ezt teljes mértékben e, természetesnek és konzekvensnek tartom és támogatom is. A döntéshozatali folyamatnak azonban gyorsnak és hatékonynak kell lennie, és nem bürokratikusnak és jogállaminak kell lennie ennek a folyamatnak. Ezen